Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich, uh... Megnyitom az ülést, és szeretnék arra utalni, hogy a vita után lesznek szavazások is, és nem örülnek a kollégák annak, hogyha elhúzódik a vita, ezért szeretném, hogy el, eh, szeretném elmondani, hogy csak mérsékletlen leszek toleráns, akkor, hogy nem tartják be a felszólalási időt. Első napi pontunk az káros szé jelentése a hulladékkezelésre, és megadom a szót neki négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! első szavaimmal először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, a petíciós szabizottságban Kálin Fernek. Szeretnék köszönetet mondani, de szeretnék köszönetet mondani Lezseni kollégának is, akik nagymértékben segítették a jelentésem elkészítését. Több mint egy év telt el már azóta, amióta a petíciós szabizottság arról döntött, hogy létrehozzunk egy jelentést a hulladékkezelésről az Európai Unióban. Arra vezethető vissza ez a döntés, hogy számos petíció volt, amelyben beparaszolták a tagállami hulladékkezelést. Gond volt a hulladék elhelyezésével, lerakásával, illetve azok, illetve a természetvédelmi területek megvédésével. A petíciós szabizottság minden esetben szinte delegációt küldött a helyszínre, hogy megvizsgálja a panaszokat. És ez eh, ahhoz vezetett, hogy itt a plenárison most már kimondhatjuk, hogy ez egy olyan feladat, amelyen foglalkoznunk kell, ügyelni kell erre a kérdésre. Ez egy nagyon fontos eh, feladat, hiszen a jelenlegi jogszabályokat át kell ültetni a nemzeti tagállami jogszabályokba. Többször elmondtam azt, hogy az európai állampolgárok azt várják, hogy a hivatalos szervek megfelelően járjanak el az egészség, a biztonság területén, viszont egyre több olyan petíció érkezik, amelyek arra utalnak, hogy számos országban a helyi hatóságok nem igazán tudnak megküzdeni a hulladékkezelés problémájával. Az Európai Unió számos jogszabályt fogadott el, amelyek a tagállamokban is érvényesek, és amelyeknek az a célja, hogy megfelelő jogi keret jöjjön létre, hogy eh, tudjunk bánni a modern életstílusunk eh, következményeivel. Nagyon sok a háztartási hulladék, az, a különböző gyári hulladék, illetve a kórházakból származó hulladék. Egyértelmű az, hogyha ezeket a kérdéseket nem kezeljük, és nem adunk ezeknek a kérdéseknek prioritást, akkor ez mindenképpen negatív hatással fog járni, nem csak az emberek egészségére és jólétére, hanem a bolygónk és környezetünk jövőjére nézve is. A beérkezett petíciók alapján azt láthattuk, hogy számos helyen láthatunk ilyenfajta aggályokat, és azt jelenti, hogy a hulladékkezelés valóban politikai szociális problémává válik, és az Európai Unió állampolgárai várják a választ erre a problémára. Az Európai Unió országaiban a hulladékkezelés nagy különbségeket mutat. Megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió jogalkotásában is vannak problémák. 2011. januárjában az Európai Bizottság 350 három esetet említett meg a hulladéklerakók esetében, amelyek a 2001-es hulladéklerakati irányelvet megsérték. Még mindig 619 illegális hulladéklerakó van. Az Európai Bizottság azt is arra is rámutatott a hulladékfeldolgozásról szóló közleményében, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a hulladékkezelés kérdését megoldja, és továbbra is vannak további javaslatok. Ebben a kontextusban el kell mondani azt, hogy számos szabálysértési eljárás célja az igazából, hogy betartsák a jogszabályokat. A petíciót benyújtók azonban úgy gondolják, hogy sokat kell még tenni annak érdekében, hogy ezt a fajta jogszabályt tényleg be lehessen tartani. A hulladékkezeléssel összefügg nagymértékben az Európai Unió ide vonatkozó irányelve is és az európai állampolgárnak sokkal több közvetvédelmi információra van szükségük. Elnök, köszönöm szépen a jelentés készítőnek, az Európai Bizottság nevében Georgieve asszony három percre kapja meg a szót, tessék. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretném a bizottság nevében megköszönni Itorgáz úrnak ezt a kiváló jelentést a hulladékeret irányelv alkalmazásáról, amit ugye 2008-ban fogadtak el. Szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak is a munkát, a hozzájárulást ehhez a fontos vitához. A bizottság üdvözli ezt a jelentést. A jelentésben fontos tények szerepelnek a hulladék jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban a tagállamokban. Már több alkalommal hangsúlyoztuk azt, hogy ennek a, ezeknek a jogszabályoknak a teljes körű végrehajtása elengedhetetlen a környezetvédelem biztosítása mellett, valamint ez erőforrást is biztosít az európai gazdaságnak. Ettől függetlenül még mindig vannak hiányosságok a végrehajtásban, és ebből az következik, hogy a tagállamok teljesítmények között, hulladék gazdálkodási teljesítmények között különbségek vannak. Emiatt környezeti, egészségügyi kockázatok jelennek meg, az egész közösséget érinti ez, a hulladékgazdálkodási ágazat pedig nem tudja a megfelelő végrehajtás előnyeit élvezni. Hadd idézzek tényeket. Először is rengeteg elszalasztott lehetőség adódik abból, hogy nem hajtják végre a jogszabályokat. Körülbelül 72 milliárd eurós veszteségről van szó évente a hiányos végrehajtás miatt. Még akkor is, hogyha minden jogszabályt betartanának ma, elkerülhettünk volna kb. 140-240 milliárd tonna széndiokszid kibocsátást. Ez azt jelenti, hogy minthogyha évente 47 millió autóval kevesebb futna az utakon. 19 kb. 19%-kal tudnánk csökkenteni a kibocsátási adatokat és több mint 400 ezer munkahelyet tudnánk teremteni. Most a munkahelyekre pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon nagy szükség van. Tehát ezek fontos adatok, hölgyeim és uraim, és a bizottság ezért ért teljes mértékben egyet az önök jelentésének a következtetésével, hogy sietetni kell a végrehajtást, hogy teljes mértékben megvalósítsák a jogszabályokat. Tehát sürgetjük a tagállamokat, hogy ültessék át ezt a hulladékgazdálkodási keret irányelvet késlekedés nélkül, és minden követelménynek feleljenek meg. Átfogó hulladékgazdálkodási terveket valósítsanak meg, annak érdekében, hogy ezek a jogszabályok minél előbb működhessenek a gyakorlatban. Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni az irányelv átültetését és végrehajtását, a tagállamoknak a végrehajtás gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban segítséget nyújtunk. Szeretnénk az erőforrásokat a legproblematikusabb tagállamokra összpontosítani annak érdekében, hogy a jelenlegi hiányosságokat meg tudjuk szüntetni a tagállamokkal együttműködésben. Azt is vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne erősíteni az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel folytatott együttműködést ebben a témában. Zárásként tehát hazmondjam mondjam el, hogy a bizottság foglalkozik a parlament által felvetett aggályokkal, és ugyanakkor nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek, hiszen rengeteg hozzáadott értéket tesz hozzá a parlament ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Rátérünk a frakciók nevében felszólalókra. Először is Jár kollega kapja meg a szót három percre az EPP-ből. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A jelentés a nem megfelelő hulladékkezelést tati fel egyes tagállamokban, mert ez a téma foglalkoztatja az állampolgárokat. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a nagyon jó jelentést és a nagyon jó együttműködést. Mindig is azt mondtam, hogy szakmai szinten eh, jó volt a együttműködés. Vannak olyan területek Európában, ahol gondok vannak a hulladékkezeléssel. Itt eh, nincsenek megfelelő koncepciók, amelyekkel eh, fel lehetne dolgozni, megfelelően, megfelelően kezelni lehetne a hulladékot, és ebből hulladék hegyek jönnek létre. Úgy gondolom, hogy a régiókban kell megnézni a helyzetet a helyszínen, az, hogy az emberi egészséget, a környezetet, ez a szemét, ez a hulladék károsítja, ezt úgy gondolom mindannyian elfogadhatjuk. Vannak Európai Uniós jogszabályok, amelyeket megfelelően át kell ültetni, és ezek alapján megfelelő hulladékkezelési koncepciókat kell kidolgozni. Léteznek az előírások, és ezeket követniük kell a tagállamoknak is. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknál van a felelősség, és az Európai Bizottságot szeretném megkérni arra, hogy már időben avatkozzon be, amikor látszódik az, hogy a régiókban a koncepciók nem megfelelőek, vagy az előírásokat nem tartják be, vagy hogyha a régiók nem képesek arra, hogy megfelelő koncepciókat kidolgozzanak, és ezeket át is ültessék. Úgy vélem, hogy a szabályok nem betartásakor nagyon gyorsan szakciókat kell alkalmazni. Ez vonatkozik a fogyasztókra is, hiszen hogyha az ő tudatosságukat nem növeljük a hulladék csökkentése kapcsán, akkor eh, nehéz létrehozni megfelelő anyagkörforgást. A jelenlegi hulladékhasznosítási lehetőségek közül az a hulladék a legjobb, amely nem is keletkezik, és amit teljes mértékben el lehet eh, kerülni. Nagyon fontos, hogy eh, ezeket megfelelően ki lehessen eh, használni ezeket a lehetőségeket. Összefoglalva, arra van szükségünk, hogy legyen egy koncepció, amelyel el lehet, kerülni a hulladék eh, kialakulását, illetve a hulladékok megfelelően kell kezelni, ezeket a koncepciókat a régióknak kell létrehozni. Úgy gondolom, hogyha nincs megfelelő koncepció, akkor nem szabad pénzt adni Brüsszelből. A másik nagyon fontos, hogyha a felelősök a régiókban nem képesek, vagy nem hajlandóak arra, hogy egy ilyenfajta koncepciót kidolgozzanak, akkor a tagállamokat kell kötelezni arra, hogy egyfajta koncepciót kidolgozzanak. És hogyha vannak időbeli késlekedések, akkor az Európai Bizottságnak segítenie kell abban, hogy a tagállamok lehetőleg hamarabb a koncepciókat kidolgozzák annak érdekében, hogy a szép Európánkat a szeméthegyek ne csúfítsák el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő a szocialisták és demokraták nevében Merkiz asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, a pozitív hozzászólásáért, és örülök annak, hogy egyetért velünk abban, hogy mindenképpen ügyelni kell a hulladékkezelésre. Ugye nagyon sok országból érkeztek állampolgárok, mint például Olaszországból, Bulgará, Bulgáriából, Romániából, és ők panaszkodtak a hulladékkezelés kérdéséről, de nem csak ebből az országból érkeztek panaszok. Úgy tűnik, hogy a hulladékkezelés egy olyan kérdés, amely minden állampolgárt foglalkoztat. Nincs meg az átláthatóság. Az állampolgárok szeretnék tudni, hogy mi történik, szeretnék tudni azt, hogy a hatóságok hogyan bánnak a problémákkal, hiszen megvan az esély arra, hogy, hogy ebből a problémából egy esély legyen, a hulladékból egy esély legyen. Jó, hogy erre figyelünk, viszont őszintén szóval nem ez az első alkalom, hogy ezzel foglalkozunk. Már nagyon sokszor voltunk itt a plenárison, és megkérdeztük a bizottságtól azt, hogy mit tudnának tenni, nem csak, hogy mondják ezt, hanem tegyenek is valamit. Vannak szabályok, ezek jó szabályok, mindenképpen egy terve van szükség, egy hierárhaja van, ahogy a hulladékkal bánnak, de a legfontosabb az, hogy ezt be is tartsák, ezt véghez vigyék. Tehát valamit tenni kell, és ezért azt kérjük, és a kollégáim ezt már megtették, azt kértük, hogy tényleg avatkozzanak be, és hogy legyen egy nulla tolerancia politika annak érdekében, hogy, hogy nyomást tudjunk gyakorolni a régiókra, a tagállamokra, legyen egy tervük, amit végrehajtanak. A bíróság elé kell citálni az országot, ami nem tesz semmit, pénzbüntetést kell kiróni, úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, ezek benne vannak a jelentésben. Három dologra van szó. Megismétlem, nulla tolerancia, segíteni kell a tagállamoknak, hogyha nem tudnak megbírkozni ezzel a problémával, a válság idején meg kell találni az emberek az ötleteket, hogy jól lehessen bánni a hulladékkal, és a legfontosabb harmadik sorban az az, hogy legyen egyfajta átláthatóság, hiszen az állampolgárok is ezt szeretnék, mert különben átláthatóság nélkül nem látják az állampolgárok, hogy mi történik a veszélyes hulladékkal, és így lehet biztosítani ezt, hogy minden legális módon történjen. Így lehet tehát a problémából esélyt kovácsolni. Úgy gondolom, hogy egy újfajta kreatív módon kell bánni a hulladékkal, mert a jövőben minden egyes minőzatkor szükségünk lesz. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászólunk az ALDE nevében két Petra Alfánó asszony, Köszönöm szépen, elnök úr, és jó munkát kívánok önnek. Nagyon örülök annak, hogy a plenárison egy ilyen állásfoglalást beszélünk meg, amelynek kapcsán rengeteg petíciót kapott az Európai Parlament a hulladékgazdálkodás kapcsán. Ezek a petíciók is mutatják, hogy az európai állampolgárok mennyire aggódnak a hulladékgazdálkodás hiányosságai miatt, hogy ez milyen hatása van a gazdaságra, környezetvédelemre, szerte Európában az állásfoglalás komplex szerkezetét osztom, ezzel elégedett vagyok, de bizonyos szakaszokkal nem vagyok elégedett, különösképpen ami a hulladék égetőket illeti. Azt mondják, hogy a technológiának hála, minden problémát megoldottunk, mindenen felül léptünk, ami egészségi problémákat okozhatna az állampolgároknak. Hát pont ebben a teremben hallottuk ugyanezeket a szavakat az atomerőművek kapcsán. Most azonban azt hiszem, hogy ebben a teremben elég nehéz lenne valakit találni, aki az atomerőművek védelmére kell nem tudom, hogy elképzelhető-e, hogy a politika mondjuk más tanulmányokat is figyelembe vesz. Epidemiológusok és mások véleményét meg kellene hallgatni arról, hogy milyen hatásokat szenvednek el azok az állampolgárok, akik a szemétégetők közelében élnek itt kizárólagosan arról van szó, hogy az egészséghez való jogot meg kell védeni. Vannak alternatívák, és több alternatíva is létezik, ráadásul munkahelyeket teremtenek ezek. Tehát a hulladékazálkodási keretirányelvnek a szellemében kell eljárni, csökkenteni a hulladékot, újra felhasználni, újra hasznosítani, és a hulladékégetés az csak az utolsó lehetőség a hulladéklerakók mellett. Tehát mindent meg kell tenni, amit tőlünk telhető. Ha meg lenne a politikai szándék, akkor a hulladékégetők tulajdonképpen már csak a múlt emlékei lennének és az európai állampolgárokat ezen a téren támogatni kell. Én nagyon remélem, hogy a bizottság sokkal szigorúbb kritériumokat javasol, és arra, hogy, engedélye, hogy mikor engedélyezhető egy hulladék égető építése, és az zéró tolerancia valóban megvalósul valamennyi tagállamban. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló a zöld frakció nevében Auken asszony két percre. Allerførst vil jeg sige, at denne øh, betænkning lider af en meget alvorlig skavank. Köszönöm, elnök úr. Ennek a jelentésnek hiányosságai vannak már megszületésétől fogva. Bizottságunk tagjai közül sokan nem szívesen kritizálják saját elvtársaikat, és nem voltak olyan konkrétak az adatok ebben az jelentésben, mint amit eddig hallottunk. Túlságosan általánosak. Pedig jó lett volna, hogyha konkrétan fogalmazunk a környezetvédelem érdekében. A petíciós bizottság csak akkor tud megfelelően működni, hogyha elfeledkezünk politikai hovatartozásunkról. De a bizottság minden esetre odafigyelt jelentésünkre, és szerintem valami korrektet sikerült végül is alkotnunk, ezért köszönetet szeretnék mondani. De szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon fontos, hogy végrehajtásra is kerüljenek ezek a szabályok. sajnos nem figyelünk oda az eddigi eredményekre, nem hallgatjuk meg az állampolgárokat, pedig a problémákat nélkülük nem tudjuk megoldani. Ott van például olasz ország példája. Már jó régóta hallgatjuk ezeket a problémákat, és nem igazán kellemes ez a tapasztalat. Aztán ott van Bulgária, Spanyolország. Ott talán nem olyan súlyos a helyzet, de Olaszországban igen. Aztán azt hiszem, hogy két válságról kell beszélnünk, nem csak egyről. Először is a források válságáról. Elég baj lenne, hogyha a jelenlegi helyzetben csak úgy az ablakon dobálnánk ki ezeket a forrásokat. Úgyhogy ahelyett, hogy elégessük forrásainkat, mindenképpen fel kell használnunk őket, felhasználni az irányába a lehetőségeket, és ezeket a forrásokat újra felhasználni, azért, hogy megfelelő hulladék kezeléssel rendelkezünk, erről van itt szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Reformisták és Kozatlan Hőben Gierling asszony következik három percre. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni ezt az ezt a jelentést frakcióm nevében. Én foglalkozom a hulladékkezeléssel, hiszen a Környezetvédelmi Bizottság tagja vagyok, és el kell mondanom, hogy rendkívül érdekes és üdvözlendő volt ez a jelentés, több oknál fogva is. Ugyanis azt hiszem, hogy fogalmazhatok úgy, hogy a különböző érdekeket nem veszi figyelembe, Eh, hiszen nagyon sokan nagyon régóta próbálnak már elérni eredményeket, és néha nehéz az embernek a nagyobb kontextusban gondolkozni. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a jelentés nagyon eredményes volt. Aztán olyan témát érint, amely egyértelműen és szorosan kapcsolódik azoknak az életéhez, akiket mi képviselünk. Eh, azt hiszem, hogy kevés olyan téma eh, foglalkoztat, engem, ahol a választóim ennyire szenvedélyesen részt vesznek a munkában, mint itt a hulladékkezelésnél. Azt hiszem, hogy itt értékelnek minket, mert hogyha nem megfelelően oldjuk meg ezt a problémát, akkor beszélhetünk itt órákat, nem ér semmit. És mindez rendkívül érdekesi és hasznosá teszi ezt a jelentést. Persze óriásiak a különbségek a különböző tagállamok között a hulladékkezelés terén. És tulajdonképpen üdvözlöm ezt a jelenséget. Üdvözlöm, hogy ez a jelentés elismeri azt, hogy a szubszidiaritásnak létjogosultsága van, hiszen itt arról van szó, hogy mi a helyzet a hulladék keret irányelve. Caroline Jackson, aki az elődön volt és jelentéskészítője ennek az irányelvnek, tehát a hulladék keret irányelvnek, nagyon ragaszkodott az egyik olyan elvhez, ami nem más, mint az, hogy a tagállamoknak a lehető legnagyobb szubszidiaritást kell biztosítani. Igen, kihívó és szigorú célok között. A közelmúltban eléggé nagy csalódást okozott az, hogy ezen szabadság ellenére a tagállamok nem mutatnak fel semmiféle eredményt, mert nem tudjuk elérni ezeket az eredményeket. És tulajdonképpen, ahol viszont tennünk kell valamit, nem az új rendeletek létrehozása, hanem a már létezők hatékonyabb felhasználása. Egy keret üresen nem ér semmit. Gyakorlatilag én magam is megdöbbentem azon, hogy a saját hazámban mennyi szabálysértés történik. Úgyhogy ebből a szempontból ez fantasztikus eredmény, amit elértünk ezzel a jelentéssel. Egy dolgot szeretnék még elmondani. Én szívesen kiállok az atomenergia mellett, de nagyon jó, megfelelő, szigorúan szabályozott technológiákra van szükség, ugyanitt akár csak a, a, a szemétégetés terén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következőként um, a Goa nevében Hontis szur következik 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen! Számos uh, petíciót uh, uh, kaptunk az állampolgároktól, és ez két dolgot mutat. Az egyik az az, hogy a hulladék kezelés problémája eléggé akut és égető. A második pedig az az, hogy nincsenek megfelelő pénzügyi lehetőségek arra megfelelően bánjanak a hulladékkal. Egy pontra koncentrálni kell az európai jogszabályok értelmében. A hulladék égetés és a hulladék lerakás az utolsó lehetőség, és a hulladék újrahasznosítását kell előtérbe helyezni. És nagyon sok konfliktus keletkezik a nem megfelelő hulladékkezelésből, és ez egészségügyi problémákat is okozhat. Második pont, és itt szeretnék arra utalni, hogy vannak olyan esetek, hogy eh, a bizottság mossa kezeit, és szemet huny konkrét esetek felett. Vannak egyértelmű hibák, amelyek esetében az Európai Bizottságnak be kell avatkoznia. Én mindenképpen támogatom a jobb hulladékkezelést. Köszönöm. Herzlichen Dank. Als Köszönöm szépen. Következő az EFD nevében Szálá Brákos úr. Eh, Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni kollégánknak ehhez a kiváló jelentéshez. Bizottságunkban megvitattuk, és már akkor is gratuláltunk neki első olvasatban. Az európai állampolgárok azt várják el hogy az állam fellépjen, főleg a hulladékkezelés terén a megfelelő eszközökkel, hiszen a hulladéknak óriási hatása van az állampolgárok egészségére és a környezetre, és ráadásul negatív hatása. Az ENSZ szerint 2000 30-ig az emberiségnek harcolnia kell a szociális kirekesztettség, az immigráció és a környezetvédelmi problémák terén. Hát mindenféleképpen oda kell figyelnünk erre a problémára. A petíciós bizottságban nagyon sok petíciót kapunk ebben a témában. Ezek a leggyakoribbak. Úgyhogy ahogyan a jelentésben is megfogalmazódik, azt javasolnám, hogy a 2008-as hulladék irányelvet alkalmazzuk, amelyben megfelelő környezetvédelmi szabályok találhatók, illetve egészségvédelmi szabályok. Meg kell próbálnunk elkerülni a negatív hatásokat a hulladékkezelés terén, megfelelő forrásokra van szükség. Ezen kívül ö, mindenféleképpen ö, fel kell világosítanunk az állampolgárokat, hogy hogyan kezeljék ők maguk is a hulladékot, hiszen ennek nagyon fontos gazdasági jelentősége van. Mi egész Európában rendkívüli módon odafigyelünk erre a témára. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólom Mölcer úr másért. Köszönöm szépen. Elnök úr, másfél millió tonna hulladék, és ennek nagy része különleges hulladék, veszélyes hulladék. Sokan beszélnek arról, hogy Kína a legnagyobb hulladéktermelő, pedig Amerika, Európa vezető a hulladék újrahasznosításban. Más területeken azonban ez nem így van. Nem szabad alábecsülni a költségeket ebből az USA-ban úgy takarítják meg a, a elektromos berendezésgyártók a újrahasznosítási költséget, hogy ezeket a berendezéseket fejlődő országokba szállítják. Ehhez hozzátartozik az is, hogy vannak olyan anyagok, amelyeket csak bizonyos mértékben lehet újrahasznosítani. A downcycling ugyanolyan probléma, mint az illegális szemétlerakás. Ellenőrzéseket kell végezni az elektromos berendezések, az elektromos hulladék exportja kapcsán, de még ennél fontosabb az, hogy elkerüljük a hulladék létrejöttét, és itt vannak megfelelő Európai Uniós irányelvek is. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az atomhulladék végtárolását nem sikerült még megoldani. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Mazzoni asszony két percre. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Iturgais előadó úrnak az elvégzett munkát. Ez a jelentés a petíciós bizottság saját kezdeményezéséből született, amiatt, mert rengeteg petíciót kaptunk, az állampolgárok a petíciós bizottsághoz fordultak, és több olyan esetről számoltak be, ahol nagyon súlyos problémák származtak abból, hogy helytelenül alkalmazták, vagy nem alkalmazták a közösségi jogot a környezetvédelmi területen, konkrétan a hulladékgazdálkodás területén. 114 petíció volt, eh, ami 17 különböző országból érkezett, olyan, olyan tagállamokban, mint Spanyolország, Görögország, Olaszország, Írország, és leggyakrabban az állampolgárok azt említették, hogy helytelenül alkalmazzák a tagállamok a jogszabályokat, például a szemét égetők létrehozásakor nem tájékoztatják az állampolgárokat arról, hogy milyen technológiát alkalmaznak az ilyenfajta létesítmények esetében. Ez az ágazat én azt hiszem nagyon fontos ágazat, különösképpen egy olyan pillanatban, amelyet most élünk meg, a pénzügyi válság, ami az egész világot érinti, az Európai Uniót is súlyosan érinti, egy nehéz időszak, az Európai Bizottság is többször, többször hangsúlyozta, hogy több alapos tanulmányt készített arról, hogy a hulladékokból származó erőforrások felhasználása micsoda megtakarítást jelentene az EU-nak. És azt mondták, hogy több mint 72 milliárd eurót lehetne így megtakarítani, és több mint 400 ezer munkahelyet lehetne teremteni. Szerintem ezek nagyon fontos számadatok, akkor, hogyha hozzáveszünk még az előnyös hatásokat, hogy milyen előnyei lennének ennek a környezetvédelemre, védelemre és az egészség javítására nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászólónk, Paliadeli asszony egy percre. E, Köszönöm elnök úr a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, mert tényleg komoly, objektív, mélyen szántó jelentést készített, kiválóan közelítette meg ezt a témát, ami rendkívül fontos. Olyan téma ez, amely évek óta foglalkoztatja Európát. Úgy gondolom, hogy ebből a jelentésből bizonyos kérdésekben arra következtethetünk, illetve a bizottság is, és a tagállamok is, hogy politikáikat jobban kell alakítaniuk. Így szembe tudunk nézni egy olyan problémával, ami az Európai Uniós tagállamokban más és más mértékben jelentkezik, de mindenféleképpen rendkívül fontos. Ami engem illet, Szerintem a tagállamoknak mindenképpen tájékoztatniuk kell állampolgáraikat, nem csak az iskolákat, hanem gyakorlatilag abban a témában az a feladat is előttük áll, amely mindannyiunkat érinti, hogy nagyobb bizalmat gerjesztenek mindenkiben. Ha a környezetvédelem elveinek megsértésére kerül sor, akkor át, határokon átnyúl együttműködésre van szükség. Köszönöm. A következő zászóló Manner asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Itorgály kollégának gratulálni a kitűnő jelentéséért. A 2004-es, 2005-ös utalás azt mutatja, hogy 14 olyan petíció született ebben az időszakban, amelyek az Európai Unió 114 ilyen petíció született, amely ezt az Európai Uniós hulladékkezelést kritizálja. A tagállamok a hulladékkezelési politika kapcsán különböző politikákat alkalmaznak, a hulladékkezelési irányelv egyértelmű előírásokat tartalmaz, és legalább hat olyan tagállam van, amely ezt nem helyezte át a gyakorlatba. A tagállamoknak komolyabban kell venniük ezeket a kérdéseket. Utalnunk kell arra, hogy a hulladék mindenképpen egy esélyt jelent, ez már többször elhangzott, számos új munkahelyet tudunk itt teremteni, és az Európai Unió erőforrás helyzetét is javíthatjuk. Elnök, köszönöm szépen! 30 másodperces megspórolt nekünk, ez nagyon sokat segít. Miranda asszony következik egy percre, tessék. Obrigada. Signori Turgais, parabéns pelo seu relato. Köszönöm. A Turgais úr. Attól tartok, hogy jelentésében nem igazán mindig ugyanazokat az elképzeléseket védi, mint amikor valamilyen funkcióban volt. Az újrafelhasználás, amely megjelenik az ön jelentésében, nem igazán öltött testet akkor, amikor a kormányban betöltött ilyen jellegű funkciót. Úgy tűnik, hogy a hulladékkezelése egyik megoldása az új égetők létrehozása. Ez három millió embert érint. Most már hatástanulmány is készült, hogy mi történik akkor, hogyha azt az eljárást követjük. Úgyhogy a 16. és a 18. pontot nem igazán követte, ami a dialógus és az információszolgáltatást tartalmazza. Nyilván tisztában kell tartanunk az európai törvényeket, de kérem, a jelentést küldje el a galiciai kormányzatnak is. Hát, Köszönöm szépen. Egy percre Angurákis úr kapja meg a szót. E Köszönöm, elnök úr. A jelentésben megtalálhatók azok a környezetüdemi bűncselekmények, amelyek a hulladékkezelést érintik, és a katasztrófákat de ahelyett, hogy azt javasolná, hogy vegyük fel a harcot a szennyeződés, a szennyezés ellen, főleg a nagy városokban, a fővárosokban, sajnos nagyon gyorsan olvassa fel a hozzászóló, úgyhogy lehetetlen követni a tolmácsoknak. Az irányelv felveti a fővárosok szerepét. Elnézést, hogy megszakítom. Elnézést, kedves kolléga, el, elnézést, elnézést. Egy kicsit eh, le tudna lassítani? Le tudna lassítani, mert nagyon nehéz itt tolmácsolni. Beginning or... Én ezt értettem, kérdezze fel, szóval most a kezdem az elejéről? Nem, nem, mondja az elnök, csak kicsit lassítson le. A jelentés tehát felhívja a figyelmet a környezetvédelmi veszélyekre, de ugyanakkor a valós bűncselekményeket, amelyeket a monopóliumok követnek el, illetve az európai tagállamok kormányai, stb. és az intézmények elfedi. Görögországban például a veszélyes hulladék az emberek háza mellett található A dolgozók védelmét kellene garantálni, és a környezetvédelmét köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászólónk, Borgéció úr lesz egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon kiegyensúlyozott és jó jelentés, nagyon helyesen utal a szubszidiaritás elvére. Tehát elismeri a fontos szerepet, eh, amelyet a tagállamok játszanak. De egyébként egy olyan Európát is eh, kialakít, ami különböző sebességes. Az én esetemben, az hazám esetében két sebességű Európát. Bizonyos területek, régiók, mondjuk Nápoly és a kampányai térség, hát az ország szégyene, azt hiszem az olasz állam szégyene, amelyet állandóan elítélünk. Aztán ugye Padániáról még nem is beszéltem, ahol nagyon sok önkormány, ön, önkormányzat és polgármester tevékenykedik, és eléri azt, hogy az állampolgárok szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Ez azt hiszem egy nagyon jó példa lehet Európa számára, hogy a civilek mit tesznek a hulladék gazdálkodás terén. Nagyon jó, hogy beérkeznek ezek a petíciók, és jelzik az európai hatóságoknak is azt, hogy mi a helyzet, tulajdonképpen kampánya az európai turisták számára is nagyon veszélyes régió, hogy ide ellátogassanak. Kollege Borgéció, úr egy kék kártyát kapott Alfano asszonytól. Elfogadja ezt a kérdést? Bitte, Frau Alfano. Tessék, Alfano asszony. Um, credo sia l'ennesima volta azt hiszem ez az ennedik alkalom, hogy Borgéció úr Padániára utal. Nem tudom, hogy Padániát fantázia területként kezeli ő, vagy a meséből vette ezt a példát, hát azért mondom ezt, mert Nápolyra nagyon sokat hivatkozik, jobb-közép kormány irányítása alatt állt egyébként ez a régió. Nem tudom, hogy Olaszországról beszél, hát őt is Olaszországban választották meg. In Ordnung. Sie haben das Wort. Bitte sehr consultare la navetta del Parlamento europeo. Nos, hát az Európai Parlamentben én szerényen már felhívtam erre a figyelmet, hogy a padániai ideiglenes kormányzat képviselője is voltam, de említ, beszélhetnék a maffiáról, amely itt ebben benne van, nem tudom, hogy egyébként Bosszi úr beszélt Padániáról, és nem vagyunk barbár álmodozók. Köszönöm szépen a magyarázatot. A következő felszólalónk Blond kollega lesz. Monsieur le Président. Elnök úr, kedves kollégák! Gratulálok a jelentéskészítőnek kiváló ez a munka, hosszan eh, ideig tartottak a tárgyalások, és nagy szenvedéllyel követte mindezt. Nagyon fontos ez a jelentés, amely előttünk áll, hiszen eh, rá tudunk mutatni itt a bizottság és a tanács előtt, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük állampolgárinknak, és milyen félelmeik vannak. Eh, nagyon fontos a, petíció lehetősége a legtöbb petíció környezetvédelmi témájú, és a hulladékra vonatkozik. Ez társadalmi probléma hiszen mi történik a fogyasztással? Csak most döbbenünk arra rá, hogy amit nem fogyasztunk el, azt eldobjuk és ezt tudatosítani kellene az állampolgárokban is, ez teljesen világos. De ugyanakkor ez emlékeztető a tagállamok számára is, hiszen úgy tűnik a tagállamok nem tudnak felülemelkedni a helyzeten, hiszen a hulladék irányelv, a hulladék keret irányelv már rendelkezésre áll de annyi panasz érkezik, amely arra mutat rá, hogy végül is az átláthatóság nem létezik. Aztán a szervezet bűnözés, azt tesznek, amit akarnak. 74 milliárd eurós a piac Úgyhogy erőteljes a jelzés a tagállamok részéről. Olyan vállalatok felé kell fordulni, amelyek megpróbálják megoldani ezt a problémát. Az Európai Bizottságnak is azonban fel kell venni a harcot ezzel, és odafigyelni arra, hogy az irányelveket megfelelően alkalmazzák, látható módon. Ha nem tartja senki be a szabályokat, akkor továbbra is pénzt és időt fogunk elpocsékolni annak érdekében, hogy ellenőrizzünk, újra ellenőrizzünk, ez pedig évekig elhúzódhat. Hallgassunk a petíciót benyújtók üzenetére, és lépjünk fel minél előbb. Köszönöm. Eine blaue Karte vom Kollegen Rübig. Rübig úr kék kártyát nyújt önnek. Elfogadja azt? Még egyszer megismétlem. Röbis úr kékkártyás kérdést intéz önnek, elfogadja-e? Igen, akkor Röbis úr a szó. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Bulon kollégámtól azt kérdezném, hogy hogyan képzeli el azt, hogy ezt a hulladék láncot hogyan lehetne még jobban átalakítani egy értékteremtő láncolattá a feldolgozás által a 2020-as stratégia alapján ki lehetne dolgozni egy alapot arra, hogy a hulladékot jobban fel lehessen dolgozni. Elnök, köszönöm szépen, Bulond úr válaszol. Euh, Nos, foglalkoztunk a szelektív személygyűjtés kérdésével, úgyhogy ennél többet nem tudok mondani pillanatnyilag a felvetett kérdése. Köszönöm. Herzlichen Dank. Csodálatos, köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Pirillo úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a több mint száz petíció, amelyet több különböző országból kapott a parlament, megértetik velünk, hogy mennyire súlyos ez a helyzet a hulladékgazdálkodás helyzete. A jelentés is leírja, hogy nagyon sok illegális hulladék lerakó van, nagyon sok területet érint ez a helyzet. Például eh, az én hazám is, ahogy az Európai Parlament meg tudta állapítani, eh, több esetben eh, megsértette a jogszabályokat, a nukleáris hulladékok elhelyezése sem megoldott, de az biztos, hogy ez a probléma egész Európát érinti, ezt nagyon szigorúan figyelemmel kell kísérni. Az Európai Bizottság ezt figyelmen kívül hagyta. Nem csak arról van szó, hogy néhány tagállam nem alkalmazza ezeket a jogszabályokat, de ezek között van Olaszország is. Illegálisan is kezelik ezeket a hulladékokat. Egyszerűen szembe kell nézni azzal, hogy ezt a problémát európai szinten hogyan oldjuk meg. Köszönöm. Úgy, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, kedves kolléga. A következő hozzászólunk Szárvó asszony lesz egy percre. Köszönöm szépen. Ez az állásfoglalás azért született, mert számos petíció érkezett a tagállamokból, mert gondok vannak az irányelv alkalmazásával. Tudjuk, hogy sokkal több eset van, mert nem minden eset kerül a Peti Szabizottság elé. Romániában is vannak ilyen esetek, régió szinten kell ezeket megvizsgálni. Az európai irányelveket nem megfelelően alkalmazzák, nagyon fontos pedig megvédeni az állampolgárok egészségét, és ez is aggasztó, hogy a hulladék gyakran bányászatból származik, és erről nem beszélünk, és az Európai Bizottság pedig arra, arról nyújtotta be bennünket, hogy itt ezzel is foglalkoznak, pedig gyakran itt a, a cianiddel kapcsolatos gondok merülnek fel. Mi fog akkor törül, történni, hogyha az irányelvet nem alkalmazzák megfelelően, hogyha nem fogják alkalmazni ezt a huradék irányelvet, akkor attól tartok, hogy igazi katasztrófával kell majd szembenéznünk. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Frau Kollég. Köszönöm szépen, tisztelt kollega. Most ezzel lezártuk a felszólalók listáját, és rátérünk a spontán felszólalásokra. Sokkal több a felszólalási kérelem, mint amennyi időnk van, ezért úgy tesszük ezt meg, úgy fogjuk ezt intézni, hogy azok kapják meg először a szót, akik már itt ültek a vita eleje óta, egy percben ezért először McGuinness asszony kap szót. Köszönöm szépen, el, elnök úr, megköszönöm az előadó munkáját. Nagyon sok állampolgár küldött be petíciót a parlamentbe. El kell, hogy mondjam, hogy vannak még más állampolgárok, akik nem foglalkoznak a hulladékgazdálkodással. Tehát azt hiszem, szembe kell néznünk azzal, hogy még az állampolgárok tudatosságát is egy picit erősíteni kell. Jobban kell őket tájékoztatni arról, hogy hogyan kell kezelni a hulladékokat otthon, a háztartásban és a munkahelyen is. Itt még sok tennivalónk van. Azt hiszem, hogy ha az embereknek kötelező lenne elmenni olyan hulladéklerakókra, amelyek nem működnek megfelelően, akkor kétszer is meggondolnák, hogy mit dobnak ki a szemetes zsákjukban. Leacht megyében, ahonnan én származom például, van egy olyan lerakó, egy nagyon-nagyon régi lerakó, amely nagyon sokba kerül most a környezetvédelmi problémák miatt, és rengeteg sok nehézséget okoz azoknak, akik ebben a térségben élnek. Én a bizottságtól azt kérném, hogy foglalkozzon az autó gumiabroncsok újrafelhasználásával itt nagyon sok illegális tevékenység zajlik, és nem ö, kapjuk meg, nem tudjuk élvezni ennek az újrafelhasználásnak az előnyeit. Tikao. Tikao, asszony következik egy percre, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az európai szabályokat nem tartják be, ez mindenképpen aggodalmat okot az állampolgároknak, nagyon sok tagállamban be kell fektetni abban, hogy legyen egy jobb stratégia a hulladékkezelés kapcsán, és ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát. Azt szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy továbbra is támogatják-e a tagállamokat abban, hogy az európai jogszabályokat végrehajtsák, például finanszírozhatnák ezeket a tagállamokat, és segíthetnének nekik abban, hogy normákat alakítsanak ki, és ennek során meg kell vizsgálni azt, hogy hol vannak a hulladéklerakók, például legyenek a lakások, vagy iskolák, vagy ivóvíz környékén ezek a lerakók. Tehát meg kell előzni mindenfajta kockázatot az emberek, illetve a környezet irányába. Vélembe kell venni a tervezési fázist, és ezeket nyilvánosan kell megvitatni. A tagállamokat rá kell venni arra, hogy jobban együttműködjenek a regionális és helyi hatóságokkal, annak érdekében, hogy egy jó modellt alakítsanak ki a hulladékkezelés értelmében. Köszönöm szépen. Rubiks kollega kapja meg a Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu tās idejas un domas, kas ir... Köszönöm, elnök úr, a szót. Támogatjuk a, támogatom azokat az elképzeléseket, amelyek megfogalmazódtak ebben a jelentésben. Ami engem illet, úgy gondolom, hogy jobban oda kellene figyelni az organikus hulladék feldolgozására főleg a mezőgazdaság terén, hiszen az organikus hulladékot el lehet égetni, de ugyanakkor nagyon sok a veszteség. Hogyha jól tudnánk felhasználni az ilyen jellegű hulladékot, akkor jó eredményeket is érhetnénk el, A bizottság a második pillérből ö, biztosíthatna erre forrásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percre. Paszka úr kap szót. Za slovo, vážený pán predsedajúci, pani komisárka. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony a nyilvánosság szemében a hulladékkezelés nagyon érzékeny téma, ezért mindenképpen támogatom az Európai Bizottságnak a törekvéseit, hogy egyes tagállamokban ellenőrizni kívánják a jogszabály betartását. Az elmúlt évi EU bizottsági következtetés azt mutatja, hogy számos tagállam nem megfelelően kezeli ezt a kérdést, a jogi, előfo- jogi előrások megsértése, illetve a, a sok nem megfelelő lerakóhely, ez eléggé aggasztó, és ezek bizonyítják azt, hogy ezen a területen, tehát a, az EU előírások betartása kapcsán az Európai Bizottság kudarcot vallott. Az EU hulladék kezelés igazi gazdasági ágá válhat, hogyha ezt megfelelően kezelik, és ez kiméri a környezetet is. Ezért sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy a hulladékkezelés mechanizmusait sokkal hatékonyabbá tegyük. Hát, Köszönöm szépen, kedves kolléga. Ahogy mondtam, prioritásokat kell tennünk, ezért az utolsó felszólaló Szikijászki kollega lesz. nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowiska odpadów i spalarnie to jest Köszönöm, elnök úr, a szót. Vannak olyan szeméttelepek és olyan ö, üzemek, amelyek nem felelnek meg a jogszabályoknak. Ez aggasztó tényező, és veszélyes a környezet és az egészség szempontjából is. De ugyanakkor értékes forrásokat veszítünk el a hulladékban, és ugyanakkor munkahelyeket is teremtethetnénk itt. Nagy a szerepe itt a figyelemfelhívásnak. Az embereket tájékoztatni kellene arról, hogy milyen érték rejlik például a hulladékban. Nagyobb koordinációra van szükség helyi és regionális szinten. Az embereknek könnyen hozzá kellene férniük az objektív információhoz. Nem csak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet szelektíven szemetet gyűjteni, hanem hogy mi történik a hulladékkal később. A hulladékkezelő rendszerek modernizálásához egyes tagállamokban óriási összegekre van szükség. Ennek az unió egyik prioritásának kellene lennie. A legjobb gyakorlat kicserélésére nagy szükség lenne a tagállamok között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most még egyszer megadom a szót a bizottságnak, és a bizottság nevében Georgia Vászon kapja meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon őszintén hálás vagyok a képviselőknek ezért a lényegi, érdemi vitáért, és hogy figyelembe vették az állampolgáraink szempontjait. A következő megjegyzéseket hagyd tegyem meg. Először is a bizottság számára a legfontosabb prioritás az az, hogy a megfelelő sorrendet tartsuk be, tehát először megelőzés, újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, és csak akkor, hogyha ez nem lehetséges, csak akkor használhatjuk a hulladék lerakókat, de nagyon szigorú környezetvédelmi hatástanulmányok után. És ide tartozik a hulladékok szállítása is, amelyet nagyon szigorúan meg kell vizsgálni. Tehát hogyan tudjuk segíteni a tagállamokat? Egyrészt útmutatást nyújtunk nekik, a jó gyakorlatok cseréjét valósítjuk meg, de azzal is segítjük őket, hogy a nemzeti hulladékgazdálkodási terveket megvizsgáljuk, hogy gondoskodjunk arról, hogy megfelelőek ezek a tervek ahhoz, hogy a problémákat meg is oldják a tíz tagállam esetében, amelyek súlyosabb problémákkal küzdenek, egyéni találkozókat fogunk tartani azért, hogy segítsük ezeket a tagállamokat a gondok megoldásában. Nyilvánvaló, hogy amikor a tagállamok lépései nem megfelelőek, hiányosságok vannak, akkor jogsértési eljárásokat fogunk indítani. Kilencet elindítottunk, illetve amit elindítottunk, abból kilenc még mindig zajlik tehát elcitáljuk bizony a tagállamokat a bíróság elé, hogyha megsértik a hulladékgazdálkodási uniós jogszabályokat. És hadd említsem, hogy a környezetvédelmi esetek egyharmada valóban a hulladékgazdálkodási jogszabályok megsértésével foglalkozik. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy nem csak a saját házunk táján kell rendet tenni, hanem a fejlődő országoknak is példát kell mutatni, hiszen a hulladék hegyek, akárhol vannak, ugyanúgy kihatnak a bolygónk állapotára. Volt egy felvetés a parlamenti képviselők részéről, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben az, újrahasznál, az újrahasználat, újrafeldolgozás és hasznosítás nagyon fontos, és hogy ne szalasszuk el ezt a lehetőséget. Hát ennél nem is tudnék jobban egyetérteni. érteni ezzel. A bányászati hulladékokról kaptam egy konkrét kérdést. A bányászati baleset után a bizottság készített egy jelentést, és arra a következtetésre jutottunk, hogy egy szigorúbb irányelvet kell készíteni mi nagyon szorosan együttműködünk az érintett országokkal, Romániával is, annak érdekében, hogy tiszteletben, tar- tiszteletben tartsák a jogszabályt, és ezt végrehajtsák. Végül pedig egy utolsó megjegyzés, elnézést, hogy túlléptem az időmet, elnök úr. A közvélemény tájékoztatása, ezt is felvetette valaki, és teljesen egyetértek. Én a környezetvédelmi kérdésekben dolgoztam, a pályám legnagyobb részében. Azért kerültem ebbe bele, mert egyik családtagom maradandó egészségkárosodást szenvedett, amiatt, hogy a felszín alatti vízek szennyeződtek, amelyeket ő elfogyasztott. Tehát abszolút osztom az önök aggodalmait, és teljes mértékben értem ezeket. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Gondoljunk arra, hogy ez a petíciós bizottságtól származott ez a jelentés, és örülünk annak, hogy szólt a köz, a nyilvánossághoz is, de most megkapja jelentéstevő a szót két percre. Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretnék eh, Georgieva eh, biztos asszonynak köszönetet mondani rendkívül érdekes eh, gondolataiért, és köszönet a felszólaló kollégáknak is. Szeretnék visszatérni egy-két dologra azonban. Megjegyzések hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy jó elképzelése ezt a vitát a petíciós bizottságban lefolytatni, és onnan ide átirányítani. Szeretném megvédeni a petíciós bizottságot, hiszen szerintem itt van a helye ilyen kérdések megvitatásának. Azért mondom ezt, mert a petíciót benyújtók EU állampolgárok, Nyilván a Környezetvédelmi Bizottságot is érinti ez a kérdés, ők is készíthetnek véleményeket, jelentéseket, de azt hiszem a Petíciós Bizottság véleménye rendkívül fontos, mert amikor az állampolgárok hozzánk fordulnak, várják a válaszunkat, várják a megoldást tőlünk, és nem fordulhatunk el tőlük. Igenis, meg kell oldanunk ezeket a petíciós problémákat, és ezért a petíciós bizottság a megfelelő helyére. Persze mindig nehéz eldönteni, hogy a különböző kérdésekkel melyik bizottság foglalkozon az Európai Parlamenten belül, de el szeretném mondani azt, hogy a petíciós bizottság felhívta a figyelmet a hulladékkezelési problémára, illetve arra, hogy gyakorta nem sikerül jogi kötelezettségeiknek megfelelniük az érintetteknek. Ezért vannak ezek a panaszok akkor a tagállamokat arra kérik, hogy a hulladékkezelésről szóló irányelvet megfelelően alkalmazzák, minél előbb, késekedés nélkül, és mindenképpen feleljenek meg ezek az intézkedések a helyi kívánalmaknak. Azt hiszem, ez a jelentés az alapja annak, amit a biztos asszony is elmondott elindultunk a megfelelő úton, jó irányba haladunk, és nagyon sok politikai frakció sokféle problémát vetett fel. Én azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy most már nem vesztegethetjük az időnket, nem fordíthatunk hátat ennek a problémának, hiszen már nagyon sok panaszra hívta fel a figyelmünket a sok petíciót benyújtó Európa szerte. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a vitát, és szeretnék ahhoz is köszönetet mondani, hogy mindenki nagyon figyel, fegyelmezetten járt el, és ezért jó ütemre tudtuk ha folytatni a vitát. és a mellettem ülők nélkül sem lehetett volna ez lehetséges. De most rátérünk a következő rendi pontra. Bastos asszony jelent.